Thank you. Grazie. So colleagues, the explanation of the vote. Akkor a szavazatmagyarázatok magyarázatok következnek. Leichtfried úr jelentése az első a sorban. tehát a repülésbiztonság a téma. Ketten vannak a listámon. Ovír mondja az első, már ha itt van. Ovír asszony, öné a szó. Tänan, erre esimees. Elnök úr. Nem hallottam a a, a nevemet, az óriási zűrzavar a teremben, nem hallottam, majd nevemet szólította elnézést. A parlament ismételten több alkalommal felhívott a szabályozás ilyen jellegű szabályozás mellett, és ezért is támogattam azt, hogy elfogadjuk ezt a jogszabálytervezetet, hisz ez minden légiutas érdekét szolgálja, azt, hogy átlátható meggondolások alapján határozzuk meg a biztonsági feltételeket, repülésbiztonsági feltételeket. A díjakat pedig csak erre a célra szabadna felhasználni. Elnök, köszönöm. Képviselőtársamnak mondom, hogy tovább kell folytatni a munkát, úgyhogy mindazok, akik szeretnének maradni a teremben, az üljenek le, méghozzá csendben. Azok meg, akiknek más ügyük van a termen kívül, kérem, hogy hagyják el a termet, hogy folytathassuk nyugodt körülmények között csendesen a munkát. Paska úrnak adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Azt hiszem, hogy teljesen helyes az, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament az átláthatóság kérdését vizsgálja a légiközlekedés védelmi díjait illetően. Azonban meg kell jegyeznem, hogy jelenleg ügynökségeket állítanak fel, ennek a módja azonban nem megfelelő. Európának pénzre van szüksége, hogy Görögországot segítse, illetve saját gazdaságát fejlesz-e. Az új ellenőrző ügynökségek létrehozása ebben a pillanatban az adófizetők pénzének a pocséklás, ez nem lehet siker. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Liberacki úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék elégedettségemnek hangot adni, mert támogatólag szavazhattam. A gépjármű alkatrészekre vonatkozó rendelet kapcsán, illetve a tanúsítványok témájában. Utolsó percben történt ez a döntés, de az állampolgárok javát szolgáljuk, megfelelő árakat biztosítunk. Elnök, kére valaki még szót? A Lichtfried, a Lightfried jelentés kapcsán, hogyha nem, akkor lépjünk tovább. A Simpson jelentésre a transeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatások. Kansian úr az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. A tegnapi nap folyamán sikeresen lezártuk az első olvasatot, a jogszabály első olvasatát. Azonban van valami, ami rendkívül fontos ebben a témában, a TEN hálózatok vonatkozóan a következő évtizedben. A tervezés során egyszerűsítésre, racionalizálásra van szükség. Így biztosíthatjuk az interoperabilitást. És mivel nehéz időket élünk gazdasági szempontból, ezért foglalkoznunk kell azzal is, hogy ezt a hálózatot hogyan alakítjuk ki, hogyan fejlesztjük ki, és nem csak a jelenlegi költségvetési forrásokat kell figyelembe venni, hanem más eszközöket is föl kell térképezni, hogy a gazdaságot föllendíthessük a hálózat kialakításának segítségével. Tehát a tegnapi elfogadás követően nagy elkötelezettségre van szükség. Elnök, kérem még valaki szót a Simpson jelentés kapcsán? Nem, köszönöm, akkor lépjünk tovább. A Kirillov jelentést következik. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap. Óvió asszonyi a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Támogatólag szavaztam a módosító indítvány kapcsán, Azért, mert megfelel a gazdasági fellendítési csomag célkitűzéseinek. Véleményem szerint ez segíteni fogja a tagállamokban a beruházásokat, és a régiókra pozitív hatással lesz, ugyanúgy, mint az egész gazdaságra. Különösen a kis és középvállalatokat illetően, illetve a munkahelyeket illetően. A szabályok és eljárások egyszerűsítése azt a célt szolgálja, hogy a megvalósítást meggyorsítsuk, illetve jövőbeli kihívásoknak megfeleljünk. Köszönöm. Kuliene asszony következik, mondja az elnök. Dėkui, ponas pirmininkė. nemažai valstybių šio ekonominio nuosmukio laikų patyrė tikrai smarkius. Köszönöm szépen. Nagyon sok tagállam nagy vesztességekkel kellett, hogy szembenézzen a gazdasági válság során. Az Európai Unió sok tagállamában 10%-os csökkenést tapasztalhattunk a gazdaságban, ezért nagy figyelmet kell szánni az új tagállamokat érintő problémákra. Jó tehát az, hogyha a strukturális alapokat megfelelően alkalmazzuk, hiszen lehetővé teszi azt, hogy ismét talpra álljanak a tagállamok gazdaságai, ezért azonban egyszerűsítésre van szükség a strukturális alapokban. Ez meg a technikai problémák megoldását a, a tagállamok számára. Antonio Ciúr. Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Az európai vidékfejlesztési alap, illetve a kohéziós alap, a szociális alap, mind hasznos eszközök, és elősegítik a területi eh, kohéziót, fejlesztést, valamint alkalmasak arra, hogy a gazdasági válság következményeit eh, csökkentsük. Én tehát úgy gondolom, hogy eh, az eljárások egyszerűsítése nagyon hasznos dolog, a kifizetések felgyorsítása a kedvezményezettek felé megint csak egy nagyon pozitív dolog, és szintén támogatom a pi-finanszírozást azon tagállamok felé, amelyek a legtöbbet szenvedtek a gazdasági válság miatt. Köszönöm, más hozzászólás nincs. Mayer úr jelentéséhez. Antonio Cior szeretne ismét felszólalni. Nos, köszönöm Szájer úr jelentését, megszavaztam, és eh, hálás is vagyok neki azért a nagyszerű elemző munkáért, amelyet végzett, kivesészte a Lisszaboni szerződés eh, újdonságait. A delegált aktusok eh, egyszerűsítése eh, megint csak egy nagyon jó dolog, és jó dolog az, hogy ugyanakkor egy szigorú eljárás érvényesül, és a ház fenntartja a demokratikus elszámoltathatóság elvét. Majd meglátjuk a gyakorlatban, hogyan működik az új rendszer, és később kiavítjuk az esetleges hibáit. Köszönjük. Más ezzel kapcsolatban úgy tűnik nem kíván felszólalni akkor következik a Lisszaboni szerződés hatása a döntéshozatali eljárásra. Toharusz asszony kért szót. Ha itt van egyáltalán. Madame Teoharous. Teoharous. Utolsó esélye. Nincs itt és nem látok senki mást, aki ezzel kapcsolatban szavazatmagyarázatot kért, tehát Van Dalen úr jelentése következik. Szaviszár asszony kér szót. Is Madame Savisar here? Savisar asszony itt van? Ő sincs itt? Akkor Megyünk tovább a Polszen jelentésre, és itt az első felszólaló Karinovski úr. Pan Kalinowski is not here. Madame McGuinness. McGuinness asszony a következő. Köszönöm, Elnök úr, gondolom nem kapok két percet csak azért, mert az előző felszólaló nem élt a lehetőségével. Támogatom ezt az állatjóléti e, rendelkezést, e, ugyanakkor vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy az Unió hogyan e, kezeli ezt a témát. Érzelmi megközelítés helyett tudományos megközelítésre van szükség. A rendelkezések egy része tudományosan nem igazolható, és ezzel az európai gazdákat és termelőket hátrányos helyzetbe hozzuk. Emellett nagy szomorúsággal hallottam, hogy a Mercosur országokkal újra megnyitja a bizottság a tárgyalásokat, és ezzel veszélyezteti az európai állattenyésztők érdekeit. Megkérdezem tehát a bizottságot a, arról, hogy ugyanezeket a termelési standardokat és állatjóléti standardokat fogják-e számon kérni a partnerországainktól, mint amit az EU-n belül számon kérnek, ha ez nem történik, akkor komoly bajok lesznek. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Az állatvédelem kérdését globálisan kell definiálni és harmonizálni kell. Ez a cél. Új normák az új normák eh, létrehozásában egy kis szünetet kell tartani, és inkább arra figyelni, hogy az Európai Unión belül a már meglevő szabályokat megfelelően végrehajtsák. Másodszorban, globalizációval kapcsolatban erőteljesebben kell foglalkoznunk azzal, hogy a harmadik államok szemben is ugyanolyan normák és irányelvek érvényesülnek, mint az Európai Unión belüli államokban. Úgy hiszem, eh, helyesen mutatunk rá arra, hogy az ilyen jellegű élelmiszereket és termékeket nem szabad megvásárolni Európában. Már meg sértik a szabályokat. Ére más valaki szót ezzel a jelentéssel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nem. Akkor megyünk tovább. Lafol asszony jelentése. Mezőgazdaság és éghajlatváltozás, megint McGuinness asszony kap szót. Köszönöm. Elnök úr, mielőtt elfelejtem, van itt egy látogatócsoportunk Írországból, Kelet-Írországból. Üdvözöljük őket, integessenek nekik, kérem. Örülök, hogy láthatják, hogy hogy működik ez a parlament, és látom, hogy nagyon érdeklődnek a munkánk iránt. Ami ezt a jelentést illeti, a Lafol jelentést illeti, ez a, e, itt nem régebben megjelent az egyik Beatles e, tag, és e, azt mondta, hogy együnk kevesebb húst. Nos, ami a éghajlatváltozást illeti, ott szerintem inkább a legjobb technológiákat kell felhasználni a kibocsátások csökkentése érdekében. Mert valójában tudjuk, hogy világszinten több élelmiszert kell termelnünk, nem kevesebbet, ugyanakkor kevesebb az erőforrás, kevesebb a víz, és kevesebb a talaj, ami a, a földterület, ami a rendelkezésünkre áll, kutatásokkal, így igen, a magánszféra bevonásával, de közkiadásokkal új kutatásokat kell kezdeményezni annak érdekében, hogy klímabarát módon tudjunk többet termelni. Köszönjük! És üdvözöljük mi is az ön látogatócsoportját. Peter, uh, Elnök úr, köszönöm. Három rövid megjegyzés jelentése kapcsolatban. Szerintem nem a mezőgazdaság a probléma, hanem a probléma megoldása a klímaváltozással szemben. Másodszorban a klímaváltozás kutatásának elején állunk még csak, bár a, sajtó más képet alkot erről, ugyanakkor a klímakutatással kapcsolatos elméletek és eredmények, amelyek nem illenek feltétlenül bele a képbe, azokat is tovább kell követni. Harmadsorban minden intézkedést meg kell ragadni, amely nem bürokratikus, amely praktikusan alkalmazható, és amelyek nemzetgazdasági szempontból hatékonyak lehetnek például egy európai talajvédelmi irányelv, keretirányelv ilyen értelemben kontraproduktív volna, nem vezetne a kitűzött célhoz. Köszönöm. Anybody else on Lefort? Van, aki kíván még hozzászólni a Lefol jelentéshez? Nem? Nincs senki más, akkor menjünk tovább. Következik a Dorfman jelentés. Megint csak azt látom, hogy McGinnis asszony jelentkezik. Remélem, hogy a látogatócsoportban mindenki örül annak, hogy ilyen sokat beszélhetünk. Itt eh, eh, ritkán esik meg ez eh, az élelmiszertermeléssel kapcsolatban, hogy ilyen sokszor szólalhatnánk fel. Ez a jelentés arról szól, hogy a nehezen megművelhető vidékeken is megkívánjuk tartani a mezőgazdálkodást. Tudjuk, hogy ők a legjobb menedzserei a termőföldnek, ugyanakkor ehhez segítségre van szükség szükségük. A nyolc biofizikai kritérium azonban túl szigorú, amit a bizottság javasolt. A különböző talajviszonyokat figyelembe kell vennünk az egész Európai Unióban. A Írországban komoly aggodalmak vannak, hogyha ezeket a kritériumokat az Atlanti-óceáni partvidékre is érvényesítjük, akkor ott a gazdálkodóknak komoly nehézségei lesznek. Tehát kérem a bizottságot, hogy vegyék figyelembe a jogalkotási anyag elkészítésekor ezeket az aggodalmakat. A bizottság azt mondja, hogy hogy a mezőgazdaság a legjobb módja a környezet megőrzésének és a, a tájmegőrzésnek. Kérem, hogy vegyék figyelembe ezeket az aggályokat is. Köszönöm. To... Most pedig Vera de Castil, Pilar de Castil jelentés következik. Alfano asszony akar hozzászólni az új digitális menetrend Európa számára című témához. Grazie, Presidente. Dunque io ho votato Köszönöm, elnök úr. Én igennel szavaztam az új digitális menetrendről, mert úgy gondoljuk, hogy a az olcsó digitális technológiák lehetővé tétele, hozzáférhetővé tétele mindenki számára fontos. Az internet növeli a szólásszabadságot, könnyebbé teszi az emberek számára, hogy a demokratikus életben megnyilvánuljanak és részt vegyenek, és terjesztik a tudást. Ugyanakkor ezeknek a technológiáknak az elterjedése az információs szabadság kibővítéséről is szól. Ne felejtsük el, hogy mit mondott az Eurostat az internet elterjedéséről. Kétsebességű, sőt háromsebességű Európát emlegetett. Olaszország, Görögország, Portugália Eh, és Bulgária a legfejletlenebb államai eh, az Európai Uniónak ebből a szempontból, és hogyha eh, ezt összevetjük a Freedom House sajtószabadság elemzéseivel, Olaszországot részben szabaddá, szabadnak minősítette, csak úgy, mint Törökországot. Az olasz kormány a 800 millió eurós befektetést, amely pénz rendelkezésre áll, a lehető leghamarabb fel kell, hogy használja, hogy ezt a digitális lemaradást behozzuk. Ugyanakkor Olaszországban eh, nincs eh, semmi haladás, mert a kormány úgy gondolja, hogy megfelelőek a viszonyok, a fogyasztóvédelmi szervezetek pedig panaszkodnak, hogy rendkívül magasak az árak. Mindenkinek csak egy perce van, eh, hölgyeim és uraim. Valaki kíván-e még a Dekasztió jelentéshez hozzászólni? Nem, akkor megyünk Tovább Salafranca úr jelentését nézzük most meg. A latin-amerikai stratégiával kapcsolatban Higgins úr. Legalábbis a listámon ő van. Nincs itt. No akkor. Mai legjobb hozzászól. előadóknak adjuk meg a szót McGinnis asszonynak, mai napsztárjának. Köszönöm, elnök úr és a látogatóknak mondom, hogy általában csendet kérünk, de most talán megengedőbbek lehetünk. Köszönöm Higgins úrnak, hogy átadta az időt nekem. Azt hiszem, hogy a parlament tegnap nem érzékelte a Szalafranka jelentés kapcsán, hogy milyen hatása van annak, ha támogatjuk. Én nem támogattam, mert aggaszt az a döntés, hogy megnyitjuk a Mercosur államokkal a két oldalú megbeszéléseket. Két oknál fogva. Egyrészt ez a világkereskedelmi tárgyalások újra megnyitását jelenthetné, és ez rosszabb lenne, mint a WTO körében, a mi esélyünk szempontjából. Ehhez kapcsolódik egy második aggály, a tudnilik lehet, hogy az, az európai mezőgazdaságot kiárusítanánk és ennek, e, ez ellen fel kell lépni. Maga az Európai Bizottság is azt mondotta, hogy nagyon súlyos kihatásai lehetnek mindennek az európai mezőgazdaságra, hogyha a Mercosurral megnyitjuk ezeket a tárgyalásokat. A, a, a, a, sertés sertéságazat, a marhaús ágazat a leginkább kitett ennek a veszélynek, ezért nem támogathatom ezt a jelentést. Kérem figyeljék, hogy milyen kihatásai lehetnek. Köszönöm. Utolsó napirendi pontunk mi az Egyesült Államok alelnökét fogadjuk. Az EU-kanadai csúcssal kapcsolatos jelentés. Jamaria Ugias a hozzászóló. Grazie, Presidente. L'acqua è un bene di tutti. Köszönöm, elnök úr. A víz mindenki számára közkincs, és ez nagyon fontos mindenki számára, ezért mi az ALDE körében a tízes módosítóra hívnánk fel a figyelmet, amely a vízelosztási hálózatok, vízgazdálkodási vállalatok privatizációja ellen szólal fel. Támogattuk azokat a kanadai közösségeket, községeket és közösségeket, amelyek felléptek a vízvállalatok privatizációja ellen. Az olasz delegáció ezért ellene szavaz ennek a szövegnek, mert alapértékeket sért nézetünk szerint, amelyekhez hozzá tartozik a víz és a vízkincs köztulajdonban tartása. Ennek, ennél fogva javasoltuk azt, hogy gyűjtsünk aláírásokat egy népszavazás kiírása érdekében, amely fellépne a vízvállalatok privatizáció ellen. Elnök, köszönöm. Most kaptam a hírt, hogy egy picit késéssel érkezik Biden alelnök